Most, hogy az órára nézek, kezdjük. Tegnapról egy napi rendi pontot nem sikerült megtárgyalnunk. Ez Gálló asszony jelentés, ezt, ezt szeretném előrevenni. Meg is adom a szót Gálló asszonynak. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. bizottság közleményével kapcsolatos saját kezdeményezésű jelentés a szellemi tulajdonjogok érvényesítése a belső piacon témában a napirendi pont. Mielőtt az ügy érdemére térnék, szeretnék hivatkozni a kollégámra a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban, amelyet a titkárságon benyújtottunk. Ennek értelmében egyfelől a jelentés tervezetet 27-én és 28, 2010. Eh, január 27-28-án fogjuk beter, eh, bemutatni 20, eh, február 6-i módosító indítvány benyújtási határidőkkel, és a plenáris 2010 áprilisában dönt róla. Ez tehát a jelenlegi menetrend az ügy érdemére térve. Ez a bizottsági jelen közlemény Fülinger asszony révén már ö, október 6-án ismertetésre került, és ez alkalommal számos kolléga hozzá is szólt. Természetesen ezeket a hozzászólásokat szeretném is figyelembe venni. Ma szeretnék vitát kezdeményezni a jelenlévő kollégák közreműködésével, és kifejteném ennek bevezetéseképpen a főbb gondolatokat, amelyeket a jelentés magában foglal. Általánosságban szólva, és tekintetbe véve számos egyeztetést, amelyekre eddig sor került, szükségesnek tűnik, hogy ezt a témakört szektorális megközelítésben vizsgáljuk, ami pedig a tartalmat illeti, valójában amiről szó van, és ami problémának mutatkozik, az nem egészen egybevágó a tartalom, a zene vagy a sajtó más és más megközelítést igényel. Ugye itt a sajtóról is szó van. Helytelen lenne tehát, ha azt képzelnénk el, hogy egy kaptafára menő megoldások is alkalmazhatók a szellemi tulajdon érvényesítésére. Három szintet javaslunk figyelembe venni. Egyfelől eh, hangsúlyoznánk azt, hogy eh, szükséges az ügyel kapcsolatos ismeretterjesztés a szerzői jogok vonatkozásában, tehát minél szélesebb körben ismerték kell tenni az ezzel kapcsolatos megfontolásokat. Hogyha valaki bemegy a könyvesboltba, akkor tudja, hogy mi mindenért fizet valójában, amikor egy könyvet vesz. Ugyanez az internet vonatkozásában is fokozottan szükséges, és ezért kell elgondolkodnunk ma erről a problémáról intézkednünk kell a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos ügyekről is, és a szankciókkal kapcsolatos a vitát tovább kell folytatni a tanácsban, itt a spanyol elnökség egyik feladatáról van szó, és az online kalózkodással kapcsolatban nem lehet azt kimondani, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatos jogalkotás az igazi probléma, hiszen van szerzői jog, amely megilleti a szerzőket, az írókat, vagy adok egy másik példát. A, az adójogszabályok minden tagállamban működnek, de ennek ellenére az adóelkerülés vagy az adócsalás mindenütt előfordul fordul. Tehát nem álmodhatunk arról, hogy a megfelelő jogszabályok elkerülhetővé teszik az, ügy, a, a jogsértéseket. A harmadik alap elgondolás az, hogy olyan termékeket kell tudnunk kínálni, amelyek nagy a kereslet, és jogtiszták legális módon vehetők igénybe. Ezt mindenképpen támogatni kell egy olyan üzleti vagy kereskedelmi modell felállításával, amely ezt lehetővé teszi, és a fogyasztók számára is nyilvánvalóvá teszi, hogy miről is van szó. Tehát itt a fogyasztók oktatása vár ránk feladatként. Csupán így garantálhatjuk azt, hogy megfelelő ellentételezésben részesítsük a jogtulajdonosokat. Megint szükséges különbséget tenni a tartalom online hozzáférhetősége között, és ez, ez ugye ma már fennáll, megvan, illetőleg a között, hogy készen állunk-e arra, hogy ezeket a tartalmakat jogtiszta módon fizetségellenésben vegyük igénybe, töltsük le. Tehát, hogy pontosan tudjuk, hogy miért, miért is fizetünk. Tehát ez lenne az az üzenet, amelyet széles körben kell ismerté tennünk. Ennek eredményeképpen a tulajdon birtokosai mint jogosultak válnak ismerté, és különösképpen a fiataloknak vannak nehézségeik ennek megértésében. Nekem az elsőbb, elsőbbségi fontosságú gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy a szellemi tulajdonjogok védelme tekintetében ez lenne az első feladatok egyike. Megoldásokat kell találnunk, kifejlesztenünk, amelyek kölcsönösen elfogadhatók az érdekeltek számára, tehát mind a szellemi tulajdonjogok birtokosai, mind pedig az azt igénybe vévő fogyasztók számára, illetőleg a fogyasztói szervezetek számára. Tehát rájuk gondolok, amikor érintettekről beszélek. Azonban ezek az érintettek nem feltétlenül jutnak kölcsönös egyetértésre, és ebben az esetben mindenképpen közösségi kezdeményezésre van szükség, hogy az ügyet tető alá hozzuk, rendezzük. Ez azt jelenti, hogy nagyon komolyan el kell gondolkodnunk ezeken a kérdéseken. Ebben az összefüggésben a dialógusban a hozzáférés biztosító szolgáltatók, illetve az igénybevevők közötti egyetértésre kell törekednünk, és európai keretben gondolkodva kell tudnunk rendelkezni a megoldásokról, ahol, mint említettem, szektorális megközelítésre van szükség. A technikai feltételek fennállnak, de ezzel kapcsolatban fel kell vetnünk a kérdést, hogy Európa szintjén a, tartalom elismertetése egységes feltételek mellett történik-e. Itt meg kell említenünk a hamisítással, illetve a kalózkodással kapcsolatos nemzetközi vonatkozásokat is, ami azt jelenti, hogy komoly nemzetközi követelményeket kell támasztanunk a kalózkodás leküzdésére. Végezetül pedig a jelentéstervezetben különféle kérdéseket vetünk föl, amelyek rendezése adott esetben jogalkotási feladatot támaszt. Kérdéseket vetünk tehát föl, amelyeket a viták, illetve a, az egyeztetések során meg kell tudnunk beszélni, hogy ezzel a jogi helyzetet tisztázzuk mint ismeretes, sokakkal egyeztettem a lobbik részéről, a tartalomszolgáltatók részéről, a kiadók részéről, stb. És nyitott vagyok a kollégák hozzászólására is, hiszen mindezek egyeztetésével, ötvözésével, az árnyék előadókkal történő megbeszélésekkel tudunk közelebb jutni a megoldásokhoz. Mindezen kérdések felvetése tehát, illetve a rájuk adandó válaszok teremtik meg az előfeltételeket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt a bevezetőt. Engström úr két szót. Majd Kéringe asszony. Szeretnék köszönetet mondani Gálló asszonynak a bevezető ismertetéséért, amely nagyon világosan ö, szemlélteti a ö, bizottság közleményével kapcsolatos kérdéseket. E, elolvasva ezt a közleményt a bizottság részéről, látjuk, hogy a termékek hamisításáról van szó. Ez valójában egy olyan probléma, amely hasonlít ugyan a kalózkodáshoz, de nem azonos azzal. Itt európai szinten kell tudnunk intézkedni, hogy megküzdjünk az áruk hamisításával így gyakorlati kérdéseket kell döntenünk, hogy mi is hatékony. Amit azonban a bizottság leírt, az szinte kizárólag a termékek hamisítására szorítkozik. Galó asszony ugyanakkor a fájlok megosztásáról beszél az interneten. Ez teljesen más. Elint, elismerem, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján illegálisnak számít megosztani olyan fájlokat, olyan anyagokat, amelyek szerzői jogvédelem illet meg ez tehát pillanatnyilag illegálisnak számít, de ez egy igen forró politikai kérdés, hogy valóban illegálisnak kell -e tekintenünk az ilyen fájl megosztlást. Az biztos, hogy reformra, adaptációra van szükségünk az forduló elteltével ezen a területen. El kell döntenünk, hogy mit kell tenni, ezzel kapcsolatos konszenzus még nem alakult ki. Politikai kérdésről van szó. Nézetem szerint, hogy őszinte legyek, helytelen lenne, hogyha a bizottság EU pénzeket költene arra, hogy olyasmit ö, próbáljon kidolgozni, ami alapvetően politikai kampánykérdés ahol adott esetben azt kell eldönteni, hogy szükséges-e a szerzői jogokkal kapcsolatos jogszabályok reformja. Ez tehát elsődlegesen politikai kérdés. Tehát minimálisan arra van szükség, hogy a két kérdést egymástól elkülönítve kezeljük. Az áru hamisítás nyilvánvalóan kriminalizált tevékenység, bűncselekmény, és ez ellen fel kell lépnünk. Ami viszont a fájlok megosztását illeti, ez egy teljesen eltérő dolog. Ha tehát a bizottság vagy az intézmények általában azt szeretnék elérni, hogy mindkét kérdéssel tudjanak foglalkozni, akkor mindenképpen az javaslandó, hogy a kettőt egymástól elkülönítve kezeljük, hiszen eltérő ügyekről van szó, amelyekre azonos megoldások nem igen találhatók, így tehát e, rossz e, elgondolás lenne e, egy kaptafára menő megoldásokat találni, keresni. Köszönöm szépen, Géringer kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen azt, hogy a bizottsági közleményt összefoglalta. Az előttem szólóhoz hasonlóan én is azonban egy kicsit ezt másként értelmeztem. De Gálló asszony elmondta, hogyha valaki a könyvelésbe benéz, akkor azt, bocsánat, hogyha egy könyvesboltba bemegy, akkor tulajdonképpen megteheti anélkül, hogy fizet, de elektronikusan más a, a helyzet, azt sem bűncselekmény nem lopás, hanem nem eltulajdonítás, hanem adatcsere. És most egyszerűen a, az új felhasználók szokásaihoz kell alkalmaznunk. Bűncselekményről csak akkor beszélhetünk, hogyha valaki anyagilag gazdagodik ilyen adatsere során. Nem azokról a tínédzserekről beszélnek, akik a szabadság terében, az interneten találnak valamit. Mert ugye az a nem szabad azt a, tehát nincs is olyan benyomásuk, hogy ez illegális, hiszen mindenféle jelszó és minden egyéb nehézség nélkül hozzáférhetnek az ottani adatokhoz. Úgyhogy tegyünk igenis különbséget a könyvesboltban, vagy a könyvtárban kölcsönzik a könyveket, az is más, mint a könyvesboltban. Úgyhogy csak differenciáljunk. Természetesen fontos, hogy ezt tudjuk követni komunikat w tym kontekście. i też e, podobnie jak mój przedmówca byłabym za tym żeby te kwestie traktować ahogy az előttem szóló is említette, én is azt támogatnám, hogy külön kell tárgyalni ezeket a kérdéseket, nem szabad összevonni. Köszönöm szépen, Herzog asszony. Uh, thanks, uh, thanks, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, hogyha egy kicsit más szempontból néznénk ezt a bizottsági lapot. Előadóként, a Lisszaboni stratégia előadójaként önnel együtt, elnök úr, mindketten nagyon örültünk annak, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy a tudás az ötödik szabadságjog lesz, és a következő öt évben azon dolgozunk, hogy az ö, azzá válhasson. Szerintem ezt a, közle, a közleményt is ebből a szempontból kell megvizsgálnunk. Hogyha a, az, Egyesül, az Európai Unió ötödik ö, szabadságjoga a tudás, akkor annak biztonsága és szabadságjoga az európai állampolgárok számaként, számára azt versenyelőnyként akarjuk érvényesíteni, akkor ezt e felé kell mennünk. Így kell az intézmények hozzáállását és a jogszabályt is módosítani. Az előadóval teljesen egyetértek a tudatosítás kérdésében. Jogalkotóként, állampolgáraink érdekében, a fogyasztók érdekében az a dolgunk, hogy, tá- hogy jó irányba támogassuk a választói, a fogyasztói választásokat. Úgy gondolom, hogy a következő ciklusban fontos, hogy válasszunk. Vagy olyan irányba módosítjuk a, a jogszabályokat, például a kalózkodással kapcsolatban, amit ön is mondott, hogy ezt szabadnak vagy jogosnak tartjuk, és akkor az, e, ebbe az irányba módulunk, vagy pedig úgy e, véljük, hogy ez nem legális, és akkor mindenki számára egyértelművé kell tenni. Dönteni nem tudok, mert ez politikai kérdés, de de azt nem lehet mondani, hogy ugyan nincs megengedve, de, de tulajdonképpen most az a benyomásom, hogy ezt szeretnénk. Ez, ez politikai kérdés, ezzel szembesülnünk kell. Végül pedig akkor, amikor a, a, a termékhamisításról és kalózkodásról beszélünk, akkor a világkereskedelmének 12%-át és a legfejlettebb gazdaságok, mint Európa és az Egyesült Államok gazdaságának 12%-át teszi ki. Ez több millió munkahely. Szocialistaként úgy gondolom, hogy feladatunk, célunk ezeket a munkahelyeket Európába visszahozni, ezért választottak ide politikusként. Én hamisított termékekről beszélek, mert Magyarországon igen, én termékekről beszélek, mert elfogadhatatlan az, hogy Magyarországon például minden egyes éjszaka, 11 éjszak, minden egyes éjjel 11 autót lopnak el azért, hogy más autók alkatrészévé váljon, ez elfogadhatatlan, és fo- foglalkoznunk kell ezzel, mert növekszik, duplázódik, és az új országokban, az új tagállamokban nem csak az a csodálatos, nem csak az az érdekes, hogy, hogy a mi országainkon keresztül lépnek be, a hamisított termékek, hanem az is fontos, hogy nekünk kell fellépni elleni. Tehát vagy így, vagy úgy a jogszabályokkal dönt, döntenünk kell, milyen irányba megyünk, de azt nem javaslom, hogy fogadjuk el, hogy ugyan nincs megengedve, de. Köszönöm szépen, Kászerek kollég. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ahogy Gallóné asszony mondta, ahogy Galloni asszony mondta, eh, nagyon széles körre kiterjedő kérdésről van szó, amely számos szektort ölel fel. Ezért eh, gondosan kell eljárnunk, és kerülni kell azt, hogy az egyes szektorokkal kapcsolatos éles különbségek alakuljanak ki, és ezek vigyék félre gondolkodásunkat. Tehát ne ragadjunk le csupán valamely ágazat szempontjából fontos meggondolásnál, miközben figyelmen kívül hagyjuk a további ágazatok szempontjából fontos kérdéseket. Tehát ne érjük be azzal, hogy csupán az internetről történő illegális letöltések kérdésével foglalkozunk. Jól lehet, ez mindenképpen fontos kérdés a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. De hasonlóan fontos az is például, hogy a szabadalomvitorlással vagy a védjegy jogok megsértésével kapcsolatos ügyekkel foglalkozzunk. Itt tehát körültekintően kell eljárnunk, amikor ezekről a kérdésekről vitátkozunk, és ki kell terjesztenünk figyelmünket valamennyi érintett kérdésre. Nem kell sietnünk, meg kell fontolnunk valamennyi vonatkozó kérdést, és meg kell vizsgálnunk mindazokat a problémákat, amelyek az elemi tulajdonjog védelme szempontjából fontosak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bigström kollega. Tack Köszönöm, elnök úr. Gálló asszony jelentése úgy vélem kétség kívül az egyik eh, legnagyobb politikai kihívás, amivel e házban szembesülünk. Arról van ugye szó, hogy egyensúlyt kell találjunk. Egyrészt hogy biztosítsuk a tulajdonosi jogokat, ezt ugye nem is kérdőjelezzük meg, ez az anyagi tulajdonjog, de a nem anyagi tulajdonjogot is, tehát a szellemi tulajdonjogot is biztosítani kell alapvető minden demokráciában, hogy ez prioritás. Be kell azonban, hogy lássam, hogy jelenleg az internet a legfontosabb információ csere forrás, kommunikációs forrás az emberek számára. Egyensúlyt kell tudnunk találni, garantálni a szellemi tulajdonjogokat is, de megállapítjuk a másik oldalon azt, hogy az internet fantasztikus lehetőség a, a közös kultúr örökség terjesztésére, de nem szabad az alapvető tulajdonjogot szem előtt éveszteni. Egyensúlyra van tehát szükség a két kihívás között. Ez maga önmagában kihívás. És ráadásul politikusként hitelesnek kell maradnunk a nyilvánosság felé is, hiszen még mindig nem sikerült jogszerű intézmi- eszközöket biztosítani ahhoz, hogy az internetet jogszerűen használják. Tinédzserek szüle, szülőjeként látom, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy hol van a határ a fiatalok számára, hiszen ők az idő döntő részét az interneten töltik. Saját gyermekeimmel is, hogyha ha tárgyalok, akkor valahol persze megértik, hogy hogy olyan emberek, akik ezért dolgoznak, tanulnak, erről már színház darab, színházi színdarabok is vannak. Tehát, tehát, tehát fontos, hogy ezek az emberek, akik az életüket erre áldozzák, meg is kell, hogy éljenek belőle. De nagyon nehéz ezt megértetni. Úgyhogy szeretném, ha Gál, <laughs> tehát amit Gálló asszonynak mondani szeretnék, az tulajdonképpen az, hogy az alapelvet nem szabad szem előtt téveszteni. A szellemi tulajdonjogot ugyanúgy biztosítani kell, mint az anyagi tulajdonjogot. És hát Gálló asszony is ezt így jelezte. Ugyanakkor pedig jeleznünk kell, hogy igenis szükség van jogszerű eszközökre. Annak érdekében, hogy minden állampolgár az internetet teljes mértékben delegálisan használhassa. Köszönöm szépen. Lichtenberg asszony és a végén Gáló kollega. Ja, herzlichen Dank. Ich plädier... Köszönöm szépen. Én erőteljesen a két terület szétválasztása mellett szólnék. Ugyanis a copyright és a szabadalmak között nem áll fel olyan nagy különbség, tehát ezeket gyakorlatilag azért is szabályozták különbözőképpen, mert nincsen azonos stratégia ezekre a területekre. És akkor belépett a képbe az internet, és gyakorlatilag a logikája a copyright területnek itt véget is ér. És azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy egy a szabadalmakból származó jogokat komolyabban kell vennünk, hiszen itt a tulajdonosok jogait kell erősebben figyelembe venni, és nem annyira a, tulaj, a tulajdonosi jogokat, a társaságok tulajdonosainak a jogait és az ő közétételi kötelezettségeit akarjuk figyelembe venni, tehát ez egy nagyon-nagyon kritikus pont, főleg a gyógyszeripar területén. Ettől eltekintve pedig hogy miről beszélünk akkor, amikor egy közösségi szabadalomról beszélünk, éppen ezért van az anyagi világ egy részről, amely más játékszabályok szerint működik, és E, azonban ott is oly módon kell szabályozni a jogokat, hogy a társaság és a szabadalom tulajdonosának a jogai is kellőképpen figyelemrevételbe kerüljenek. És hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy Európában csak akkor kerül e, sor további innovációra, hogyha a szabadalmakat nagyon nagy mértékben védeni fogjuk, és e, tulajdonképpen a szabadalmi jog 200 éves még csak, és azelőtt is voltak már felfedezések, tehát azért hadd utaljak arra, hogy véleményem szerint ez az érvelés nem teljesen stimmel, és én azt gondolom, hogy mindenképpen javítani és támogatnunk kell a tudás cserét a részevők között. Az Albrecht irány elvvel kapcsolatban megfontolandónak tartanám azt, hogy néhány tagállam részéről az agályok nagyon is e, logikusak, pont azt illetően, hogy miért nem mennek tovább ezek a lépések a tanácsban. És ezért is mondanám el azt, hogy azt, amit mi a parlament részéről az elnökségen keresztül felhívtuk a figyelmet, hogy kérjük, hogy azt, amit a parlament eldöntött, annak az interpretációját írásos formában is hozzák nyilvánosságra, ez a reimporttal re kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatos is, és itt egy félreértés miatt a, egy hiba történt az interpretációban, az értelmezésben, és ez a közvélemény elő is így került. Ezt követően azonban jogosan védtük meg a parlament érdekeit, de én szerintem egy nagyon fontos kérdés az, hogy ez megjelenjen a közvélemény előtt is, hiszen az internettel kapcsolatos kérdésekben nagyon fontos felébreszteni az érdeklődést az iránt, hogy a szerzői jogokat növelni kell, erősíteni kell, de a copyrightot az interneten keresztül nem tudjuk már így megoldani, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy az internet területén a copyright témát oly módon kell forszírozni, hogy ne keletkeznek jogok a magánjogral kapcsolatban, illetve ne akadályozzuk a tudás transfert, a tudás cserét. hiszen én gyakran kapok kutatóktól leveleket, e-maileket azzal kapcsolatban, hogy ha ezt akadályozzuk, akkor nagyon nagy gondunk lesz azt illetően, hiszen E, a tudósok nagy mértékben a kutatók próbálnak nemzetközi szinten e, tudáscserét folytatni, tehát nem szabad ezt a fűnyíró elv szerint lenyírni. És ezért kérem, hogy e, hogyha egy bizonyos logikát akarunk a törvényhozás során követni, akkor ezeket a területeket eltérő módon kell szabályoznunk. Egyébként ennek nem lesz értelme. És ne feledkezzünk meg arról, hogy időközben az idők megváltoztak, új viszonyok uralkodnak. Igen, egy ilyen mini intervenció után még szeretnék valamelyik bilingual kollégának is átadni a szót, és az időre is egy kicsit figyeljünk oda. Igen, én egészen rövid leszek. Ugyanis ez egy nagyon forró téma. És uh, legyünk nagyon praktikusak, de azért próbáljuk meg az egészet nagyon komolyan, részletesen átgondolni, hiszen nem lehet bemenni egy könyvesboltba és csak úgy elvinni magunkkal egy könyvet. Ez valóban lopás, de léteznek könyvtárak is. Tehát ez azt jelenti, hogy a szellemi tulajdont is lehet más módon védeni. Tehát vannak hozzáférési formák. Nyilvánvalóan nem lehet bemenni egy moziba, anélkül, hogy fizetnénk a jegyért, de vannak cinematográfiák, és ezek tehát kölcsönzők, videokölcsönzők is, tehát a határokat más-más módon kell szabályozni. A kalózkodás kérdésében a tulajdon kérdése más, mint ahogy ez korábban a kapitalizmusban volt szabályozva, hiszen a történelem megmutatja nekünk azt, hogy ezzel a témával kapcsolatban végig kell gondolnunk azt, hogy az internet kapcsán egy modern hálózattal van dolgunk, és nem szabad, hogy a különböző jogsértéseket még támogassuk illetve serke, serkentjük. És ezt a dilemát ezt valóban nem könnyű megoldani, és egy ilyen kreatív feszültséget okoz, mint ami itt most keletkezett, és Galó kolléga asszony erre már utalt is előjáróban, és Galó kollégá női a szó. Köszönöm, elnök úr qui euh, me montre euh, à quel point c'est un sujet. Köszönöm elnök úr, hálásan köszönöm kollégáimnak hozzászólásaikat, eh, amelyek eh, sokszínűségükkel mm, jól szemléltetik, hogy milyen lenyűgöző témáról van szó. És azt is mutatják, hogy a témában mennyire elmaradtunk, milyen sok tennivaló vár ránk hogy milyen gondosan kell elkülönítenünk egyes kérdéseket egymástól, miközben a helyes megoldásokat keressük, amelyek mindenki számára kielégítőek. Nos, világos, hogy gondosan kell e, eltűnődnünk ezekről a kérdésekről, e, figyelembe véve az internetet és az korszerű technikát, de mindenképpen előbbre kell lépnünk, ahogy Ekström asszony mondta, Figyelembe kell vennünk valamennyi új technológiát, hiszen ma az internet számít a kor legfejlettebb technikájának, de bőven elképzelhető, hogy holnap már más lesz a helyzet. És nincsenek meg azok a jogi eszközeink, amelyekkel reagálhatnánk a technika fejlődésére. Nekünk is lépést kell tehát tartanunk a fejlődéssel, és a hozzászólások is tanúsítják, hogy mennyire érdekli a kollégákat ez a kérdés. Figyelembe is fogjuk venni véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az itt javasolt időterv elfogadható. E, akkor rátérnénk a következő pontunkra. Ez a fogyasztói jogok. Üdvözlöm két előadónkat, Hesseling professzor urat, aki tanulmányt készített a Common Frame of Reference-el való összehasonlítással kapcsolatban, és professzor Frenkét, aki pedig az új irányelv kihatásaival foglalkozott a tagállamok jogállásával kapcsolatban, és ezeket a tanulmányokat rendelkezésükre bocsátottuk. Az asztalokon megtalálják ezeket a tanulmányokat. Wallace professzor úrnak adom meg először a szót, majd ezt követően a következő vendégünknek köszönöm. Elnök úr, köszönöm. És az adott körülmények között azt szeretném javasolni, hogy nyomban térjünk rá a tanulmányokra, és ezekkel kapcsolatos néhány javaslatot a végén fogok tenni, hogy ezzel időt takarítsunk meg. És ki szeretne kezdeni? Hesseling professzor úr? Igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a parlamentnek, hogy alkalmat ad, hogy jelentést terjesszünk be Eh, amelyet az önök felkérésére készítettem. Következő diát kérem. Talán érdemes egy egész rövid áttekintést adni önöknek arról, hogy hol is állunk ma. 2003-ban az Európai Bizottság eh, akciótervet tett közzé az európai kötelmi jogról. Ebben többek között bejelentette, hogy az Aki Communitaire ezen a területen, a kötelmi jog területén felülvizsgálatra szorul és közös referencia keretet kell alkalmazni erre a e, felülvizsgálatra, és ez a e, referencia keret e, tudósok által kifejlesztendő keret legyen és az Európai Parlament jóváhagyásával kerüljön elfogadásra a cselekvési terv nyomán. Tavaly azután az előző parlament időszakában a bizottság közzétett egy ö, fogyasztói jogokkal kapcsolatos javaslatot, amely az első eredménye volt ennek a folyamatnak, ahol az AKI felülvizsgálata zajlott. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos irányelv, amelyet ma megvitatunk, gyakorlatilag négy irányelvből tevődik össze, amelyek a fogyasztói kötelmi jog területén születtek. Amikor a cselekvési tervet közzétették, az volt az elgondolás, hogy ne csupán az összes egyéb a fogyasztói jogokkal foglalkozó kötelmi jogi területet vizsgálják felül, hanem hogy a fogyasztói kötelmi jog területén szükséges intézkedéseket is megtegyék, legalábbis ezzel kezdve a munkát. A második legfontosabb dolog az irányelvből kiad, fogvajólag az volt, hogy úgynevezett horizontális megközelítést alkalmazunk, tehát nem egyenként vizsgáljuk az irányelveket, hanem a sok irányelv együttes kezelése alapján lépjünk előbbre, általánosabb szabályokat megfogalmazva, de egyelőre csupán e négy irányelv vonatkozásában a timeshare irányelvet jelenleg még nem figyelembe véve, amely azonban hasonló elveken alapul. Azután az idén a jogtudósok egy olyan közös referencia keret tervezetet tettek közé, amely egy kicsit emlékeztet egyfajta PTK-ra, és amely általános jellegű magánjogi szabályokat fogalmaz meg, elsősorban a családjog, valamint a természetes személyek kapcsolataival kapcsolatos, illetve a common law területén alkalmazható, a kötelmi jog területén felhasználható szabályokat tartalmaz és foglal egységesbe, keretbe. E, az ezekre a témákra vonatkozó e, szabályozást tartalmazza. Tehát a kötelmi jogot öleli fel, és a business to business, illetve a business to consumer e, kontraktusokat is magában foglalja. Ez a közös referencia keretre vonatkozó széleskörű gondolkodásmód egyfajta iránytűként szolgálhat a parlamenti vitához is, és az összehasonlító jogtudomány területén alkalmazandó eszköztárat biztosít. Így tehát feltehető a kérdés, hogy miről szól a mi jelentésünk, amelyet most bemutatok. Nos, két amsterdami egyetemen dolgozó kollégával együtt, Makhuz doktor itt jelen is van, és de Bajsó úr ma érkezik. Nos, összeállítottunk egy összehasonlítást, egy részletes összehasonlítást a fogyasztóvédelmi irányelvjavaslat és a tervezet között, amely a közös referenciakeretet jelenti. A parlament számára Jelezni szeretnék ezzel, hogy hol szükséges konkrét javaslat a javasolt irányelvek intézkedéseivel kapcsolatban a közös referenciakeret alapján. A jelentésünk neutrális e tekintetben, egy normatív disciplináról lévén szó, és semleges a tekintetben is, hogy az ajánlásainkat leszűkítjük azokra a különbségekre, amelyek a közös referencia keret, illetve a fogyasztóvédelem rendelkezései között mutatkoznak tehát vagy jóvá hagyjuk az javasolt irányelveket adott esetben, vagy erősebb fogyasztóvédelmet, vagy csekélyebb mértékűt kívánunk adott esetben javasolni. De nem ez volt az elsődleges cél, hanem hogy a kétféle szabályrendszert egymással összehasonlítsuk, mert ezeket alapvetően igen hasonlóként óhajtották megalkotni. Azután konkrétabban szeretnénk bizonyára tudni, mielőtt a további részletekre térek a különbségekkel kapcsolatban, hogy miért óhajtjuk használni eszköztárként a közös referencia keretet a fogyasztóvédelmi irányelvek módosítására. Nos, az ok az, hogy valójában ez volt az eredeti cél amikor a bizottság eh, a közös referenciakeretet eh, akarta alkalmazni inspirációforrásként a eh, fogyasztóvédelem területén, és felülvizsgálva az aki jelenlegi helyzetét, és a cselekvési tervben azt remélte, hogy a tanács és az Európai Parlament is a közös referencia keretet fogja használni a módosító indítványok kidolgozása során amelyet beterjeszt a fogyasztóvédelem területén. Nos, tehát ezt üdvözölte is az Európai Parlament. Azután a második ok, amely még lényegébb vagy fontosabb ennél, a, a koherencia biztosítása használva a közös referenciakeretet, amikor módosítjuk az irányelvtervezeteket a fogyasztóvédelem területén, ez hozzájárul az európai kötelmi jog koherenciájának javításához. Egyfelől én itt emlékeztetnék arra a tényre, hogy a javasolt irányelv e, csupán e, négy létező irányelv módosítására irányul, tehát nem biztosítja a koherenciát a további a, a fogyasztóvédelem területén működő és hatályos irányelvekkel, a, késő, a fizetési késedelmekkel kapcsolatos irányelvek, stb. területén. Másfelől pedig az egyik szóba jöhető célja a fogyasztóvédelmi irányelveknek az európai intézmények által anticipált területeken az akcióterv alapján az volt, hogy adott esetben egyfajta opcionális kódex jöhet létre, a kontraktusok olyan törvénykönyve, amelyet alkalmazni lehet a fogyasztóvédelemben. Tehát ez volt a közös referenciakeret létrehozásának egyik mögöttes megfontolása és úgy gondoljuk, hogy a felülvizsgált irányelvek ehhez hozzájárulhatnak különféle szempontokból, különösképpen akkor, hogyha szinte véletlenül nem véletlenül, hanem jó okból, megfontolás alapján történnének módosítások. A parlament mindig is támogatta azt az elgondolkodást, hogy egy opcionális eszközt hozzon létre különféle állásfoglalások alapján, illetve egy módosítás, illetve egy új határozat létrehozásának kezdeményezésével is. A másik cél és az európai végkötelmi jogról beszélek, hogy az EC, az Európai Közösségi, illetve az Európai Kötelmi Jog között, tehát a pillanatnyilag az új irányelvek, illetve az, azon eső kötelmi, illetve magánjog közötti közelítés a cél. Ez másik téma, amivel Sultan Erika professzor kollégám foglalkozott részletekben, és ez azt célozza, hogy a közös referenciakeret alkalmazható legyen a háttértörvények területén Eh, ahol az irányelvek értelmezhetők, és egyes tagállamok úgy gondolhatják, hogy itt bizonyos útmutatást kaphatnak, eh, hogy milyen kötelmi jogi megfontolások eh, figyelembevételével érvényesíthetik ezeket az irányelveket. Egy másik ok azután a közös referenciakeret alkalmazására annak minősége természetes az egyes rendelkezéseket bírálták egyes tudósok, de általában jó fogadtatásban részesültek. Itt különféle extrém álláspontok is megfogalmaztak, de általában kedvező fogadtatást kapott a meggondolás, nem azért, mert a kiválóság hálózatát jelenti ez a tervezet, de talán meggyőzőbb lehet ennél az, hogy valóban a jogtudósok valamennyi tagállamban százával vizsgálták meg ezt a kezdeményezést, és általában elfogadhatónak érezték, ami azt jelenti, hogy a közgondolkozásba beleilleszkedik, és a legjobb megoldások között értékelik azt. Végezetül pedig egy utolsó ok, amelyre szeretnék kitérni, és amelyet a közös referencia keret értékelésénél figyelembe vehetjük, hogy valóban európai szabályzatról van szó, nem nemzeti jellegűről. És arra számítok, hogy különösen a tanácsban a képviselők elsősorban azzal foglalkoznak majd, hogy milyen mértékben jelenti ez az európai megközelítést, és az Európai Parlament is úgy gondolhatja, hogy ez egyfajta európai perspektívát képvisel, és ezek a szabályok valóban európai jellegűek, nem pedig nemzeti jellegű szabályozásból adódnak, mint ezt az összehasonlító jogtudományi tanulmány tanúsítja. Nos, ez tehát belső, nemzeti szinten is alkalmazható szabályrendszer, de mindenképpen alkalmazható a határokon átnyúló szerződések esetére, hiszen nem nemzeti szabályokról van szó, nem kell újra nacionalizálni ezeket a határokon átnyúló kontraktusokat, mert általános szabályok vonatkoznak rájuk. Nos, ennyit tehát az okokról, amelyeket szerettem volna elmondani, hogy önöknek bepillantást engedjek a közös referencia alap megalkotásának hátterébe. Nos, azután rátérnék a javaslat érdemi vonatkozásaira. Nem hiszem, hogy ez a legjobb pillanat arra, hogy igen részletes ismertetést tartsak a témáról, de a fő különbségekre utalnék a közös referenciakeret, illetve az irányelvjavaslatok között. Egyfelől szélesebb körre terjed ki a keret, mint a javaslatok, különösen a vegyes kontraktusoknál, ami azt jelenti, hogy ha ma veszek egy számítógépet, amelyet elsősorban magáncélra kívánok használni, de esténként meg akarom nézni a e, munkahelyi e-mailemet is, akkor a bizottsági javaslat értelmében engem nem illet meg a fogyasztóvédelem, mert e, akár csekély mértékben, de nem személyes felhasználásról van szó. A második, hogy a javaslat bevezet egy meglehetősen széles körű és általános e, információs kötelezettséget, tájékoztatási kötelezettséget Nos, ez adott esetben nem korrekt bizonyos tagállamok szempontjából, ahol már van egy ilyen általános tájékoztatási kötelezettség a kötelmi jogban. Más tagállamokban, ahol a common law rendszer működik, és nem működik egy ilyen általános tájékoztatási kötelezettség, olyan probléma merül föl ennek kapcsán a javasolt irányelvekben, hogy a tájékoztatási kötelezettség megszegéséhez nem fűződik megfelelő szankció. Ez pedig egy common law szempontjából egy angol jogász számára nehéz lesz eldönteni, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére a sértett félnek, hogyha megszegik ezt a tájékoztatási kötelezettséget. A közös referencia keret viszont kitűnően kidolgozott jogorvoslati eszköztárat kínál ilyen esetekre. Másfelől a az elállási joggal kapcsolatos rendelkezések vonatkozásában van különbség. Az általános referenciakeret ezt javíthatja azzal, hogy bizonyos esetekben világos megfogalmazásokkal él, és általánosabb hatályú bár utalnék arra, hogy vannak más fogyasztóvédelmi irányelvek is, a jelenlegi négyen túl, ezt ismételten aláhúznám, mint mely például megint csak a timeshare, tehát a közösen igénybe vett üdülési jogok kérdése. Nos, itt egyéb témák is szóba jöhetnek, ahol szélesebb körre kiterjedő szabályrendszerre van szükség az elállási jog vonatkozásában. Azután a fogyasztóvédelmi irányelv ö, hierarchiáját alakítja ki a jogorvoslati lehetőségeknek a, ö, az adásvételi szerződések területén, ö, ö, hogyha valami például nem működik, vagy ö, gyári hibás, ö, amit megvett a fogyasztó, adott esetben szabadon választhat a jogorvoslati lehetőségek közül, és a javasolt irányelv egyfajta hierarchiáját nyújtja a jogorvoslatoknak, ahol első helyen az eladó felkínálhatja annak lehetőségét, hogy javítja, illetve cseréli az árut. És ennek alapján lehet további szabályok alkalmazására gondolni, csupán ezt követően szemben az általános kerettel. A következő különbség pedig számos tagállam esetében a az eladó tájékoztatásának kötelezettsége áll fenn a hibás termékekkel kapcsolatban. Ez számos tagállamban nem így áll, hogyha nem óhajtjuk az árut megtartani, akkor visszaadhatjuk. Tehát itt is eltér a közös referenciakeret. Általában pedig azt is lehet mondani, hogy a közös referenciakeret a szabályok kógens voltával kapcsolatos világosabb megfogalmazásokkal él, a jogokat pontosabban fogalmazza meg. Ha eltérhetünk, vagy eltérhetünk-e, vagy sem a, a, a megfontolási időszak itt megfogalmazott kereteitől, ez megint adott esetben nem könnyű eldönteni, hogy kógense vagy sem az erre vonatkozó szabály. Mindenképpen igyekszünk a keret e, e, előnyt biztosítani a fogyasztóvédelemnek. Végezetül pedig a közös referencia keret számos szempontból világosabb terminológiával él, jobb ban átgondoltnak tűnik, jobb mankót biztosít a jogalkotó számára, és talán modernebb terminológiával él, adott esetben nem csupán férfi, hanem nő is lehet a fogyasztó, stb. Ezek ilyen apró példák. Én azt hiszem, hogy itt célszerű lenne a jelentés ismertetését abba hagynom. Maga a jelentés rendelkezésükre áll, és természetesen készséggel válaszolok minden kérdésükre. Köszönöm. Nagyon köszönöm, és Sultana professzor úrnak adom meg rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A European Legal Studies intézet által kidolgozott tanulmány tulajdonképpen nem magával a tanulmányjal foglalkozik, illetve az alkalmazási területen belüli kihatásával, hanem mi azt vizsgáltuk meg, hogy mi történne az alkalmazási hatáján kívül az általános szerződési jogban, hogyha ez alkalmazásra kerülne. Ehhez tudni kell azt, hogy a teljes körű harmonizáció a kötelmi jog terén egy aránylag új fejlemény, ugyanis az eddigiekben aránylag kicsi, lehatárolt területeken, például pénzügyi szolgáltatások, timeshare, stb. területen voltak ilyen jellegű harmonizációk, és ez a terület egy jóval nagyobb területet fed le, és ahogy ezt már az előttem szóló professzor is elmondta, az általános szerződési jogokat, a tartalmi pontok vizsgálatát, vagyis az általános szolgáltatási feltételek vizsgálatát, a késedelmi viszonyok vizsgálatát, és az újdonság tehát az, hogy ez az irányelv olyan területekre is kitér az állami jogszabályozás területén, amelyek már jelen vannak, amelyek már szabályozva vannak, és amelyek nem specifikusan a vállalkozók számára, vagy a fogyasztók számára, hanem az összes szerződéses fél számára szabályozza ezeket a kérdéseket. És ugyanígy eh, ez az irányelv tartalmaz azonban punktuális kis területekre kiterjedő szabályozásokat, amelyek tehát a tagállamok bizonyos jogi területeire terjednek ki. És a jogi kihatása ennek a az irányámnak a rearrangement effekt, ahogy mi megfogalmaztunk, ez németül azt jelenti, vagy magyarul azt jelenti, hogy a tagállamoknak át kell szerkeszteniük a jog jogi törvényhozásukat, tehát bizonyos területeket ki kell, hogy emeljenek az általános szerződési kötelmi jogból, és át kell helyezniük a közösségi kötelmi jogba. Ez azt fogja jelenteni a jövőben, hogy sok minden, ami az eddigiekben sok szerződő fél számára szabályozza került, ezek két különböző területről kerülnek szabályozásra, vagyis fogyasztói jogok például, információ.